működnünk ezekben a kérdésekben. Örülök annak, hogy az ifjúsági és oktatási programok hozzájárulnak majd Svájc európai ságához. Elnök? Kedves Doris, gratulálok neked én is. Megköszönöm azt, hogy a múlt hétvégén Madridban jártál, hogy a Lux programot, programot bemutasd. Egyébként december 17-én, 18-án én magam is részt veszek majd ebben a programban. Tehát megköszönöm Pákasszony lelkesedését, nagyon hatékony munkát hajtott végre. Cerramos el debate y tendremos la votación. Lezárjuk a vitát. Másfél óra múlva fogunk erről szavazni, ma délben. Következő napi rendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés, egészen más témához tartozik ez. Tehát a bizottsághoz érkezett szóbeli választ igénylő kérdést, a tyúkok jóléte a téma. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ennek a kérdésnek a gazdája, Paolo de Castro úr, a szakbizottság elnöke jelentéstevő, 5 percre megadom neki a szót, hogy beszámoljon a témáról. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, a mai nap nagyon fontos alkalom, hiszen most először beszélünk komolyan a tojótyúkok jólétéről. 2012. január 1-től az 1999 per 74-es irányelv értelmében védenünk kell a tojótyúkokat, a hagyományos ketreceket fel kell javítani. Az eddigi módszer ezen túl illegális lesz, és ez mindenképpen jót tesz majd a tojótyúkok jólétének. 99. július 19-én a mezőgazdasági tanács megszavazta azt, hogy ez az irányelv létrejöhessen. Nem sokára az új normatíva életbe lép, és úgy tűnik, hogy az európai tagállamok lassacskán áttérnek az új rendszerre, de van néhány nehézségük is. Vajon mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy megvédjék azokat, a, azokat az előállítókat, akik alkalmazkodtak az új normatívához, illetve hogyan lehet hatékonyan biztosítani azt, hogy áttérjünk az új rendszerre, illetve hogy ne lépjen fel tisztességtelen helyzet a piacon. Úgy gondoltuk, hogy a mezőgazdasági bizottság napirendjébe vagy munkarendjébe azért kellett fölvenni ezt a témát, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Az összes frakció aktívan részt vett ebben a ebben a kér, ennek a kérdésnek a megfogalmazásában, amelyet október 28-án adtunk be. Három fontos kérdésünk van. Jelenleg mi a helyzet a tagállamokban? Átértek az új rendszerről? Hogyan lehet garantálni azt, hogy a megfelelő határidőket betartsák a tagállamok? Tudván azt, hogy nem minden vállalat mutatkozik késznek arra, hogy ezt megtegye. Hogyan lehet elérni azt, hogy ne alakuljon ki tojásválság Európában, illetve hogyan lehet szankcionálni azon tagállamokat, amelyek nem hajlandóak átállni az új rendszerre. Konkrét kérdéseket várunk, konkrét válaszokat várunk a bizottságtól. Azt kérjük a biztostól, hogy átláthatóbb legyen a tojáspiac, hogy reciprok szabályok legyenek érvényesek, illetve hogy mindenkire érvényesek legyenek az Európai Unióban az állatjóléti vonatkozások, még az importtojásokra is. Nagyon fontos az, hogy megfelelően betartassuk az európai szabályokat, hiszen ez mindenképpen Európa előny, Európa érdekét képezi olyan piacot szeretnénk, ahol megvalósulnak az állatjóléti elvek is. Aztán a torzító hatásokat is el kell kerülni. Elképzelhető, hogy olyan termelők, akik nem az Európai Unió területén működnek, komparatív előnyökhöz jutnak. Ma délben ez a téma, a tojótyúkok jólétének témája mindenképpen fontos előrelépést jelent. Elnök, köszönöm szépen, kedves Paolo. Most a Vassziliu biztos asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon De Castro úrnak. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is Dali biztos megkért, hogy mentsem ki, hogy nem tudott eljönni személyesen, de örömmel válaszolok erre a kérdésre, mivel én vagyok felelős az állatjólétért. Tehát a bizottság nevében hangsúlyozni szeretném, hogy a 99-ben elfogadott hagyományos ketrecek tilalma jelentős előrelépés az Európai unió belül az állatjólét terén. A továbbiakban intenzív vitát indított világszerte Szeretnék rámutatni arra is, hogy a tagállamok az elsődlegesen felelősek az EU jogszabályok végrehajtásáért a tojótyúkok védelme terén. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállamokban a az átvétel végrehajtását ellenőrizze, hiszen szakértőket is küld. Évente adatokat gyűjt a tagállamoktól, egy ö, bizottsági döntés ö, határozat alapján, amely az jólétre és a gazdaságokra vonatkozik. 2010 novemberében 2009-es a, a hivatalos adatokat kaptunk a tojótyúkokról 24 tagállamtól. Ma még csak máig csak 18 tagállamtól kaptunk teljes körű adatokat. Ezek azt mutatják, hogy a termelés 66%-a 18 tagállamban szabadon ö, tartja a tojótyúkokat. 29%-uk ketrecben, 3,9%-uk a hagyományos ketrecben, és 1%-uk a feljavított ketrecben. A bizottság tudatában van annak, hogy azért még vannak hiányosságok az adatok terén, és hogy három tagállam egyáltalán nem válaszolt. Hat tagállam pedig csak részleges adatokat szolgáltatott. Ezért a fenti kép messze nem teljes. A bizottság folyamatosan kéri a tagállamokat arra, hogy a hiányzó adatokat pótolják, amikor csak lehet, beleértve az élelmiszerlánc és állatjólét témájával foglalkozó állandó bizottság segítségével is. Ezen kívül a bizottság hivatalos levelet küldött a tagállamoknak, hogy nemzeti akcióterveiket küldjék el a tilalom végrehajtását illetően, azért, hogy jobban lehessen elemezni az Európai Uniós helyzetet. Pillanatnyilag a bizottság erőfeszítéseit arra irányítja, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak, hogy betiltsák a hagyományos ketreceket, mégpedig az adott határidőig. A tagállamok felelősek azért, hogy a tojást ne a, úgy ö, termeljék, hogy ne legyenek megfelelőek az EU jogszabályoknak. Az érintettekkel 2010. januárjában ülünk össze. Ma a tojásimport eléggé korlátozott, mert a termék szavatossága nagyon rövid, illetve az Európai Uniós élelmiszer biztonsági előírások miatt is. Az EU jogszabályok értelmében a harmadik országból származó tojások, ahol nincs megfelelő garancia az előadatási szabályok megfelelőségére, fel kell tüntetni a terméken, hogy nem EU szabálynak megfelelően nevelték őket. Ezzel a címkével egyértelműen meg lehet különböztetni azokat az import tojásokat, amelyek nem az EU jóléti előírásoknak megfelelően kerültek előállításra. A bizottság minden egyes érintettel, ahogy említettem, a január 19-i ülésen fogja megvizsgálni Brüsszelben. Itt az irányelv végrehajtási lehetőségeiről lesz szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a frakciók vezérszónokai következnek. A néppárt nevében Eszter de Lange következik két percre. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Met sneltrein... Köszönöm, elnök úr. Nos, rohamosan közeledünk egy olyan helyzethez, amelyben több millió tojás nem felel meg az európai előírásoknak 30%-a a résztvevőknek nem felel meg a 99-ben hozott szabályoknak. 13%-kal megemelték az állatjóléti előírások miatt a támogatást ezen a területen, és egyesek attól tartanak, hogy ez lehetetlenné teszi az ágazatnak a működését, hiszen a fogyasztók csak 3-5 százalékkal hajlandóak többet fizetni. Mit fog tenni a bizottság ezen a területen? Hogy azok a gazdák, akik nem tartják be az előírásokat, kapnak-e valami alternatívát, és a vétlenek ne szenvedjék meg ennek a hátrányait. Önök a szerződés őreiként végre kéne, hogy hajtsák ezt a feladatot, önöktől várjuk ezeket. Még mindig várják az adatokat, jövő évre csúszik ez át, túl késő lesz, növelni kell a nyomást. Az állásfoglalásunkban egyebek között azt kérjük, hogy tartsák érvényben a tilalmat a nem feljavított ketrecekre, és a nem szabályosan nevelt lyukoktól származó tojásokat korlátozni kell be kell a forgalmazásukat tüntetni. Nem csak a jóhiszemű gazdákat sújtja ez, hanem a magunk imázsát is, és rontja az emberek bizalmát a tojásokban. Köszönöm. Un minut. Köszönöm, Delenge asszony. Most a szocialisták szószólója következik, Kápolás Santos úr. Muito obrigado, presidente. Eh, também eu, tal como o nosso presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy de Castro úr is annak idején, két évvel ezelőtt a mezőgazdasági tanácsülésén miniszterként vettem részt. Akkor szóba kerültek azok is, hogy milyen nehézségek merülnek fel ebben a témában, tehát a jólétet, az állatjólétet kell biztosítani, ugyanakkor nem szabad, hogy ez károsan hason az előállítókra, termelőkre. Több mint egy év kellett ahhoz, hogy hatályba lépjenek ezek az új normák, de ugyanakkor, ahogy a biztos asszony is említette, azért aggasztó az, hogy nem olyan egyszerű az új szabályra való áttérés. Fontos az is, hogy szankcionálják azokat, akik nem hajlandóak átelni az új normára. Szeretném, hogyha részletesebben tudná értékelni a biztos asszony, hogy mi a helyzet a tagállamokban, és kérdezem a biztos asszonytól, hogy mit tervez annak érdekében elérni, mit tervez annak érdekében tenni, hogy 2012. január 1-től valóban hatályba lépjen ez a normatíva. Tehát azt kell elérni, hogy harmonizáltan lépjenek fel a tagállamok. Ez az érdekünk, és ez mindenképpen segít nekünk is itt a parlamentben. A, F, a 9-es és a 14-es pont ellen fog majd szavazni a frakció, úgy gondoljuk, hogy eznek nem felelnek meg az Európai Unió célkitűzéseinek. Elnök, köszönöm szépen! A liberálisok nevében George Lyon következik két perc. Uh, köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, köszönöm a tájékoztatást, amit a vita elején adott nekünk, és elsőként azt szeretném elmondani, attól függetlenül, hogy van-e teljes képünk, vagy nincs, az kemény tény, hogy jövő év január 1-től szabályellenes ketrecekben állítanak elő majd 80 millió tojást. És nagy a veszélye annak, hogy ezt nem sikerül orvosolni határidőre. John Campbell és Ben Raffan és mások, akik nagy gazdaként az Egyesült Királyságban két millió fontos támogatást kaptak, és ez egy átlagos érték, amit azért vehettek igénybe, hogy feljavítsák a ketreceiket, és nem tették meg. Mit mondjunk nekik? 2012-től a hagyományos rendszerekben előállított tojásokat nem lehet majd forgalmazni az EU piacán. Szeretném, hogyha a parlament és a bizottság belátná, hogy kemény intézkedésekkel kell kikényszeríteni a szabályoknak a betartását nem lehet könnyítéseket, nem lehet haladékot adni. Mert tíz évet adtunk eddig, hogy a megfelelés megvalósuljon. És a tagállamoktól is ezt várjuk a fogyasztók és a gazdák érdekében is, hogy a szabálytalanul termelt tojások ne veszélyeztessék a szabályosan termelőknek az érdekeit. Szeretném, hogyha a bizottság az információk begyűjtése után közzétenné a szégyenletes listát, amelyen a szabálysértők szerepelnek, és tíz év az bizony bőven elég idő, hogy bármely ágazat alkalmazkodjon a szigorúbb szabályozáshoz. Remélem, biztos asszony, a záró hozzászólásában erre is kitér majd, hogy a fogyasztók érdekei védelmében milyen kemény intézkedésekre készülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lajon úr. Most három és fél percen Martin Heusling úrnak adom meg a szót a zöldek nevében. Ja, Präsident, Frau Kommissarin. Elnök úr, biztos asszony. Nem igazán győztek meg a válaszai. És ugyanez az igaz arra is, amit az Agri Bizottságban mondott a bizottság. George Lyon kollega pont most mondta el a lényeget, 2012-ben egy csomó illegális tojás lesz a piacon, és nem fogjuk tudni, hogy mit csináljunk velük. Amit tehetünk, csak az, hogy bízunk a tagállamokban, hogy kötelezettségeiknek jogilag megfelelnek, hiszen minden egyes tagállamban biztosítanunk kell az európai jog alkalmazását. Szavahihetőségünk védelme az állatok jóléte terén rendkívül fontos. Az állampolgárok jogai is nagyon fontosak ezen a téren, hiszen a gazdáknak pénzt adunk és támogatást pontosan azért, mert magasabb környezetvédelmi és állatvédelmi normákat akarunk elérni a tagállamokban. A kérdés tehát az, hogy most mit tesz a bizottság? A, bizottság, a szakbizottságon belül már feltettük ezt a kérdést, és egy csomó intézkedést kell ennek érdekében végrehajtani, és nem beszélhetünk arról, hogy a határidőt kitoljuk. Ez egyszerűen elfogadhatatlan lenne. Ez azokat büntetné, akik már átvették az intézkedéseket, és hogyha hosszabb időt adnánk a végrehajtásra, akkor hova lenne a bizalom az EU intézményekben? Ismétette a címkézést is, ez külső probléma, de mi történik azokkal a termékekkel, amelyek ö, például folyékony tojást tartalmaznak, ö, tojástermékeket, amelyek nem friss tojás? Ezeket a kérdéseket azonnal meg kell oldanunk. Időben szóltunk, hiszen tíz év elég hosszú idő. Már mindenkinek tudnia kellene az Európai Unión belül azt, hogy erre a határidőre meg kell oldani a kérdést, és egyetlen egy tagállam számára sincs megfelelő kifogás. Az új tagállamok számára sem, mert nem mondhatják azt, hogy tíz év nem elegendő. Mi az Európai Unióban vezető szerepet vállaltunk fel az, állatok jólétet telén. Képviseljük ezt világszerte, úgyhogy a végrehajtás terén is így kell eljárnunk. hiszen mind a parlament, mind a bizottság szavahihetősége forog kockán. Úgyhogy ha az európai normákról van szó, a bizottságnak azonnal intézkednie kell, úgyhogy meg kell oldani ezt a problémát, amely mindenki számára érdekes 2012. január 1-től. Köszönöm szépen, most az ECR nevében James Nicholson következik két percre, hiszen egy későbbi hozzászállásáról lemondott a kollégája. Tessék, Jim, két perc. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is ezt szeretném mondani, hogy nem igazán győzött meg az, amit a biztos asszony ma mondott nekünk. Már két esetben is a bizottságiak az Agriban azt mond, olyasmit mondtak, ami nem volt egyszerűen elfogadható, és egyszerűen ö, szégyenletes volt. Hát meghallgattam önt, és rendkívül érdeklődéssel hallgattam azt, amit mondott. De semmi olyat nem mondott, hogy miről lesz szó gyakorlatilag az érintetekkel januárban. Mit fog mondani nekik? Mi lesz ennek az eredménye? Tan tudni akarjuk. Ugyanis rá kell döbbennie önnek arra, hogy ma az utolsó tyúkok vannak a ketrecben, amelyeknek meg kell felelniük a, ennek a szabványnak, hiszen azt hiszem 14 hónapig tart ez a ciklus. Amikor azt mondta, hogy az EU kívülről érkező tojások, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, különböző címkét kapnak. Ez alatt mit ért? Ha január 1-től kezdve illegálisan ö, állítanak elő tojást, ugyanilyen címkét kapnak, és nem lehet exportálni őket, és nem kerülhetnek a piacra. Hát ez óriási gond, mert ahogy ö, George Lyon is mondta, 83 millió ilyen tojás lesz, és tudjuk nagyon jól, hogy ezek illegálisak lesznek. Hát ez elég borzasztó Európa számára is, mikor az embereknek szükségük van a tojásra az étkezéshez. Úgyhogy mi lesz? Tényleg úgy gondolom, hogy tudnunk kell, hogy hogyan tovább. Ugyan említette, hogy márciusban visszatér hozzánk, és megfelelő javaslattal él azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzelik el, hogy hogyan tovább, hogy megfelelően járjanak el ebben a helyzetben. És ahogy nagyon sokan is elmondták már itt a tiszteltházban, házban, nagyon sok gazda már milliókat költött fontban annak érdekében, hogy megfeleljenek a normáknak. Egyszerűen nem lehet őket büntetni azokkal szemben, akik nem készek még erre. Köszönöm. Európa. Köszönöm szépen, Jim. Most az EFD frakció nevében két és fél percre megadom Agnew úrnak a szót. President, the Commission has created... Elnök úr, a bizottság óriási válságot hozott létre a tojás ö, iparban. Tetszik vagy nem tetszik, még mindig 100 millió ö, ilyen tyúk lesz az, elkö, a, ö, azon a napon, amikor már nem kéne illegális helyzetben. Gyakorlatilag ö, egyáltalán nem kielégítő ez a helyzet, hiszen hosszú távon ö, gyakorlatilag ö, veszélyeztethet minket. Mi a helyzet a gyakorlatban? Ö, hogy lehet 100 millió tyúktól megszabadulni 24 órán belül? Hogy lehet 83 millió tyúkot minden nap átalakítani? Mi lesz a fogyasztóval? Mi lesz a 83 millió tojással naponta? Ukrajnába, Indiába, Argentinába, Brazíliába kell majd ö, ö, vinni ezeket? És mi lesz ezekkel a tyúkokkal? Ezek majd a illegális ketrecekben lesznek? Hogyha beindul ez a kereskedelem, nagyon gyorsan el fog ö, terjedni, és nem lesz ö, ennek, ez senkinek se jó. Nagyon nehéz lesz leállítani. Egyszerűen nehéz lesz értékelni azoknak a gazdáknak az erőfeszítéseit, akik ö, megpróbáltak megfelelni ennek a, az előírásnak. Úgy hiszem, hogy ha tiltjuk a közösségen belüli kereskedelmet, ez nem fog segíteni nekünk. És mi a helyzet a vto val Úgyhogy a kevésbé rossz megoldás az, hogy ideiglenes derogációt adjunk azoknak, akik nem felelnek meg a normáknak, de megfelelő feltételekkel. Úgy gondolom, hogy egyszerűen ö, olyan tojásokat ö, nem szállíthatunk az Egyesült Királyságban 2012-ben, amelyek nem megfelelő címkézéssel rendelkeznek. Már megtanultuk ennek a, a következményeit az Egyesült Királyságban. Hiszen a kódszámok megmutatják azt is, hogy milyen módszerrel nevelik a, a tyúkokat. Nálunk, az én gazdaságomban így működik a dolog. A bizottság azt mondja, hogy túlságosan nehéz megszervezni a, a kód feltüntetését, pedig nyilvánvalóan szükség van rá. Persze ugyanaz a bizottság mondja ezt, amely a ö, juhokat ö, tette kötelezővé ö, az Egyesült Királyságban, ö, hogy megfelelően ö, bélyegezzék őket. Ha a ö, cégek az egyes országokban, amelyek nem felelnek meg a normáknak, egy csomó pénzt erre küld, költenek, mi lesz ezekkel? Ö, Nyilván adatbázisra van szükség, eh, hogy, tudjuk, eh, hogy nyomon tudjuk követni ezeket az országokat. A legtöbb kis kereskedő az Egyesült Királyságban könnyen eh, felhasználja ezeket a tojásokat a kereskedelmi célokra, de csak akkor tehetik meg, hogyha megfelelően azonosítjuk őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ennek a körnek a lezárására Nátrasz képviselőnek adom meg a szót. Egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt eh, nem csak eh, tojótyúkokról és eh, ketrecekről van szó, hanem arról is, hogy az Európai Unió képes a belső piacot ellenőrizni. Tíz évet adtak az országoknak arra, hogy 2012. január 1-ére megfeleljenek ezeknek a szabályoknak minden, amelyek akik nem felelnek ennek meg, azok illegálisan fognak termelni. A britek, a svédek és sokan mások németek megfeleltek az új szabályoknak, de nagyon sokan visszautasították ezt. Ez hatalmas tőkeköltségekkel jár és ez azt jelenti, hogy pénzt kell kölcs, kölcsönözniük a cégeknek. Azok a cégek, vagy azok a termelők, akik nem felelnek meg a szabályoknak, lehet, hogy több időt kapnak, és kaptak, és ár előnyt is kaptak. Azok ez egyik termelő 10 ezer fontot kölcsön, vett vett föl kölcsönt a banknál annál érdeké, annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályoknak. Ez vajon a versenyképességet elősegíti? -e? elősegíti a versenyképességet az, hogyha több időt adunk a termelőknek, hogyha az Európai Unió egy új irányelvet fogad el, akkor fizet azért, hogy ne tartsák ezt be. Ez a dolognak a tanulsága. Köszönöm. Köszönöm szépen. Heránc asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 2002-ben 400 spanyol tojástermelő tűnhet el a piacról, ez nagyon nagy arányát teszi ki a tojástermelőknek, ez 300 tonna eladhatatlan tojásnak felel meg. És ezzel csak azt érjük el, ezzel a szabályjal, hogy a harmadik országbeli importok, illegális importok növekedni fognak, ezt a hiányt onnan fogjuk bepótolni. Ez mindenkinek rossz, az egész Európai Uniónak. A 99-es irányelv elvileg növelni szerette volna a tojótyúkok és a tojások piacát. Ha nem tartatjuk be a szabályokat, akkor a harmadik országok számára könnyítjük meg a kereskedelmet, és ez a tyúkoknak, az uniónak mindenkinek rossz túl magas követelményeket támasztunk a saját termelőinkkel szemben. 600 millió euró csak Spanyolországban az átállás költsége, és ez a tojás termelőknek csak az egyik kára, a másik pedig a külföldi kereskedelem. Tehát ezt a problémát meg kell oldani, és felelős, különösen a felelős termelőket meg kell támogatni a felelősséget kell díjazni. 2012. januárjára már majdnem sikerül az átállás, de egy kicsivel több időre lenne szükség számukra, hogy lezárhassák az átállási folyamatot, és ne kerüljenek súlyos verseny hátrányba. Ne menjenek tönkre ezek a termelők. Köszönöm. Al consumidor se trata de respetar la directiva de dar una oportunidad a la industria del huevo y del ovoproducto a la vez que respetar. biztosítanunk kell azt hogy az irányelvet betartsák de a tojástermelőknek is megfelelő eh, jóléti eh, feltételeket kell biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Roduszt asszony tessék. Köszönöm szépen elnök úr, biztos asszony. Szeretnék még egyszer utalni arra, hogy a ketrecben tartás, a fel nem ketrecben való tartást eldöntöttük megtiltását eldöntöttük. Elég idejük volt a e, termelőknek arra, hogy átálljanak a fel nem javított ketrecekről az feljavított ketrecekre, és még mindig nem e, zárult le ez a folyamat, mert még mindig van 12 hónapjuk, hogy ennek megfeleljenek. Én meg vagyok győződve arról, hogy 2012-re megbeszüntetjük a fel nem javított ketrecben tartást. Szerintem biztos, hogy lesz lehetőség arra, hogy azok a tagállamok, amelyeknek eddig nem sikerült ezt az irányelvet meg meg bevezetniük, azoknak jogi, azokat jogi következményekkel kell fenyegetni, például büntetések fizetésével. Emellett az a, azok, a tojá, azok a tojások, amelyek a nem megfelelő termelési módszer szerint kerültek előállításra, azok ne kerülhessenek a belső piacra. Köszönöm szépen, Roduszt asszony, mondja az elnök. Reines asszony, következik másfél percet Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégek! 12 éve ismert, hogy 2012. január 1-től betiltják a régi típusú ketreceket. Hogy lehetséges az, hogy egyes, tagállamok e 12 év alatt sem voltak képesek átállni időben, és előkészíteni a terepet. Ez is példája annak, hogy a rossz végrehajtásból aztán frusztráció adódik. A tojótyúk tartók, azok, akik a tagállamokban végrehajtották ezt szabályt, azok most tulajdonképpen versenyhátrányba kerülnek azokhoz képest, akik lemaradtak. Felszólítom a bizottságot arra, hogy a tagállamoktól kemény eszközökkel hajtsa be a végrehajtást, és nagyon szigorúan lépjen föl az illegális külső tojásimportokkal szemben akik átálltak, azok gyakorlatilag most gazdasági értelemben <clears throat> büntetés szenvednek el, és pont számukra nem éri meg a dolog. Ez elfogadhatatlan, hogy az európai jog nem minden tagállamban egyformán érvényes, és egyes tagállamok mindig kihúzzák a nyakukat a hurokból. A következő időszakban olyan Európára lenne szükség, amely egységesen lép föl, és a saját szabályait következetesen alkalmazza. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönjük szépen mi is. Most Ford asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is ö, megfelelő ö, állatjóléti feltételeket szeretnék, de emellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy meg neki megfizethesse a tojást a piacon. Én inkább a szakértőket hallgatnám meg, a gazdákat, akik 30 ezer elégedett tyúkot tartanak, akiket meglátogattam nemrégiben a saját választókerületemben. Az Európai Unió magasabb szintű állatjóléti feltételeket akar bevezetni. Az Európai Uniós tojástermelők az Európai Bizottságba helyezték a bizalmukat, több százezer fontot fektettek be annak érdekében, hogy megfeleljenek ennek az irányelvnek rég nem látott alacsony szinten van a bizalom, az Európai Unióba helyezett bizalom, és azokat kell előnybe részesíteni, akik jó szándékkal jó szándékkal megfeleltek ezeknek a szabályoknak. Nem most jött el az ideje annak, hogy kiátszuk a tojástermelőket. Köszönöm szépen, Megkénész asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, választ kaptunk tőlük, bár ezek nem teljes válaszok. Megkaptuk ezeket a válaszokat, de hát nem, tettek, nem, nem válaszoltak meg minden kérdést, amit feltett a mezőgazdasági bizottság elnöke. Azt mondták, hogy 66 százalék ban a, a tyúktartás 66%-a szabad tartásként valósul meg. Én nekem nem ez a e, információ áll a rendelkezésemre. Az érdekelt feleket meg kell hallgatni, ezek a számok, amelyekkel önök rendelkeznek, feljavított számok, hogy úgy mondjam, és ezek nem adják vissza az Európai Uniós helyzetet. Hogyha ez, ennek az jogszabálynak könnyű volt megfelelni, és hogyha a fogyasztók valóban, valóban állatjóléti feltételeknek megfelelő tojásokat szeretnének, akkor meg is fizetnék. De nem értékelik ezt a fogyasztók, és nem fizetik ezt meg. Amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, egyetlen fogyasztó sem keresett meg engem azzal, hogy ezt a jogszabályt mindenképpen hajtsuk végre. Ezt ne felejtsék el, kedves kollégák, ez a helyzet. Mindemellett az is nagyon fontos, hogy ez az irányelv, amelyet az, ez a ház elfogadott, ezt hajtsuk végre. És hogy azok, akik nagy pénzeket befektettek ebbe, azokat megvédje az Európai Unió. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak tudnia kell, hogy jogi probléma merülhet itt föl. Nézzük meg a piaci helyzetet. Egyértelmű nagyon sok tojás lesz a piacon, 83 millió toj, darab tojás 2012-től, amelyek illegálisan kerültek előállításra. Na most ezekkel mit csináljunk? Hát ezt nem tudjuk az utcára kidobni. A piac ettől szenvedni fog, az árak csökkenni fognak, a, a termelőknek nagyon nehéz, termelők nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Mi lesz ezen a napon? Mi fog történni? A bizottság mondja meg. Ez, ezek a tojások ugyanis a piacra kerülnek. És biztos, hogy valamilyen tojás fekete piac alakul majd ki az Európai Unióban. Azok az országok vagy a termelők, akik átmeneti időszakban vannak éppen, azoknak is tudniuk kell, hogy nincsen visszaút, mert zavaros, zavaros információkat kaptak. Elnézést, a kollégám is több időt kapott nagyon-nagyon fontos kérdés ez a fogyasztók számára és a termelőkre is. Az Európai Bizottságtól kérem a választ. Köszönöm szépen a türelmét, elnök, elnök úr. Köszönöm szépen, García Pérez, következik egy percre. Señor presidente, señora comisaria, como verá... En... Elnök úr, biztos asszony, Mint láthatják, mi arra törekszünk, hogy a szabályokat betartsák, még azokat is, amelyek még nem hatályosultak különböző határidők léteznek minden ágazatban, és hogyha minden határidőt egészen pontosan be kellene tartani, és ezekkel kellene foglalkoznunk, akkor a plenáris üléseink hát hetekig tartanának. A kap keretében erre oda kell figyelni. Nagyon fontos az, hogy betartsuk azokat a szabványokat, amelyeket az Európai Unió megfogalmazott. 2012. január 1-től úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan tagállam lesz, amely nem tartja be pontosan azokat a szabályokat, amelyek megfogalmazottak. A közösségi piacnak a lefedésére még tovább kell lépnünk. A fish tojások drágábbak lesznek a folyamatban a élelmiszer feldolgozásban szereplő tojásokat majd külföldről fogják beszerezni és remélem azt, hogy sikeresebbek leszünk a kölcsönös elvárásokban a harmadik országokkal való kapcsolatrendszerünkben. Akkor, amikor nagyon sok kötelező feladatnak kell eleget tenni, így például 2012-ben, akkor a bizottságnak arra kell törekednie, hogy hozzáadott értékkel szolgáljon a nyomon követhetőség szempontjából az információhoz való hozzáférés tekintetében, az állati jólét tekintetében. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Kalinowski úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, biztos asszony. Az állásfoglalásunk világos. Ne legyenek kivételek, derogációk az Európai Bizottságnak, szankciókkal kell élnie a nem megfelelő tartási körülményekkel szemben. Egyes termelőknek 12 éve volt, másoknak 5 vagy 8 éve volt az átállásra. Akik 5 és 8 év alatt kényszerültek átállni, azok nem tudták, hogy mi fog történni akkor, hogyha az EU-15-öktől olcsó elavult ketreceket vesznek. Tehát beruháztak fölöslegesen. A gyakorlatban a nem megfelelő harmadik országbeli tojás okozza azonban a legnagyobb gondot, az ottani tartás és ennek importja. Ezért is kell találni azok számára, akik nem képesek legjobb akaratukkal sem 2012. január 1-ig átállni az új rendszerre. Ez a módosítónak a lényege. A szerzők szerint egyébként, az állásfoglalás szerzői szerint, az átállási időszakot és ennek a 12-es január 1 dátumot nem lehetett időben ismerni, és nem lehet most már megváltoztatni sem. Tehát ezért van szükség rugalmasságra. Kérem, hogy támogassák azt, hogy ne

amely hátrányba hozza az uniós termelőket a külső piacokkal szemben. köszönöm a figyelmet. köszönjük szépen. Papasztamkos úr kap másfél percben szót. Köszönöm szépen. Én tudom, hogy szükséges és fontos e- egyforma versenyfeltételeket biztosítani az Európai Unión belül azon termelők számára, akik megfelelnek az új irányelvnek és ennek az új, ezeknek az új rendelkezéseknek az állatjólét szempontjából. De azokat a termelőket is támogatnunk kell, akiknek természetesen be kell tartaniuk ezt az irányelvet, de még nem képesek erre, mert hatalmas nagy költségekkel jár ez ilyen rövid időn belül. tervben, tervbe vettük azt, hogy 2012. január 1-től már nem kerülhetnek piacra a nem megfelelően előállított termékek. Ezzel egy időben azonban a harmadik országokból továbbra is olyan termékek kerülnek a közös piacra, amelyek még alacsonyabb állatjóléti feltételeknek felelnek csak meg. Tehát egyrészt felmerül az a veszély, hogy sok Európai Uniós üzemet be kell zárni, azért, mert nem felelnek meg az állatjóléti előírásoknak, másrészt pedig olyan termékeket engedünk a szabad belső piacra, amelyek még annak, azoknak a feltételeknek sem felelnek meg, amelyek ma érvényesek. Természetesen az állatjólét fontos, de ezzel egy időben a termelőket is védeni kell, és a szociális kohéziót erősíteni. Köszönöm, mondja az elnök. Danelis képviselő a következő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Minden európai termelőnek természetesen az új irányelvet be kell tartania, és a szükséges kiigazító intézkedéseket meg kell hoznia. Azonban a termelőknek több mint 50%-a ezt eddig nem tette meg, és 2012. január 1-ig sem fogják megtenni. Ez a realitás, és ez azt mutatja, hogy az Európai Bizottságnak nem sikerült meggyőznie arról a termelőket, hogy ez számukra pozitívum. Olyan politikáról van itt szó, amely nem igazán, amelyel nem is igazán sikerült meggyőzni a termelőket és az érintetteket. Ők nem hisznek abban, hogy ez koronázza. Azt gondolom, hogy az átfogó megközelítés fontos. A itt is azt is figyelembe kell venni, hogy milyen költségekkel jár az átállás, milyen előnyel jár ez a fogyasztók számára. Ha így közelítettük volna meg a kérdést, akkor több termelőt tudtunk volna valószínűleg meggyőzni. Ez a koncepció a termelők megerősítését, a helyzetének megerősítését jobb állatjóléti előírásokat, minőségibb termékeket hozott volna, és nem kellett volna már harmadik országokból behozni olyan termékeket, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak. Köszönöm szépen, Lavia úr következik. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az állami jólét kérdéséről itt a házban rengetegszer beszéltünk erről a témáról. A parlament teljes tudatában van felelősségének, csak úgy, mint a bizottság és a tanács. Döntöttünk, és észszerű szabványok mellett tettük le a voksot, de most az a feladatunk, hogy a lehető legjobban végrehajtsuk ezeket a rendelkezéseket. Arra kell törekedünk, hogy felhívást intézzünk az összes gazdasági szereplő irányába, alkalmazkodjanak az új termelési feltételekhez ezt a feltételt felhívást kell intéznünk feléjük. Nem lehet további halasztást biztosítani. Semmiféle kegyelem a témában nem lehet, az állati jólétet biztosítani kell. Ugyanakkor arra is gondolnunk kell, hogy vannak olyan szereplők, akik a válság közepette rendkívül nehezen juthatnak hozzá hitelekhez pedig elindították már a változást, már elkezdtek beruházni az új feltételek felállításához. A termelők alkalmazkodni próbálnak tehát, megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy az állati jólét feltételeit teljesítsék. Őket kell különös módon támogatnunk, és nagy figyelmet szentelnünk a tevékenységük iránt. Now. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Sokan szeretnének hozzászólni. Mikor lesz kúr az első? domnule președinte nici eu nu cred că este. Köszönöm szépen. Senki sem hiszi, hogy helyes lenne tíz éves derogációkat adni, és a tagállamoknak megvolt ez, Romániának, Bulgáriának azonban csak három éve volt, és mégis mindenkire egyformán érvényes most a szabály. Tehát felszólítom a kollégákat, hogy a kettes módosítót, amelyet a néppárt nyújtott be, szavazzák meg, mert nagyon sok olyan termelő van, akik beruháztak a modernizációba, de még mindig időre van szükségük, és ez jogos igény a teljes átálláshoz, mert ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni, és nagyon igazságtalan lenne őket ez miatt megbüntetni. Ezek a termelők elkezdték a modernizációt, és szívesen tartanák magukat a világos szabályokhoz, ha tehetnék. Bronz úrné most a szó. United Kingdom produced az Egyesült Királyság termelői nagyon sok pénzt ruháztak be, és a termelési költségek ezzel emelkedtek azért, hogy megfeleljenek az irányelvnek, hiszen tudják, hogy Nagy-Britannia be fogja tartani ezt a törvényt. Most miért kell nekik szembenézniük tisztességtelen versennyel olyan országokkal szemben, amelyek nem tartják be ezt a jogszabályt, és ezért ki, ki, kételben részesülnek? Különböző sztenderdek valósulnak meg a 27 tagállamban és egyáltalán nem egyformán szigorú szankciók valósulnak meg a különböző országokban. Én nem igazán örülök annak, hogy az Európai Unió a tagállamok nevében fogad el jogszabályokat, de hogyha egy ilyen jogszabályt már elfogadtunk, akkor nem engedhető meg azt, hogy egyes országok ennek megfelelnek, másokat pedig kivételesen kezelnek. A bizottság biztosítja azt, hogy, biztosítja azt, hogy azok az országok, amelyek nem felelnek meg a jogszabálynak, nem exportálhatnak tojásokat, vagy a termelőink védelmet kérnek a tisztességtelen versennyel szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bronz úr. Átról nevez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a mai téma ö, arra indít, hogy megismételjem, hogy az irányelveket végre kéne hajtani. Ezt a 99-eset már régóta végre kellett volna hajtani. Elvileg e, az állatok jóléte egyik e, európai alapértékünk, és 30%-os 30 többletköltséget kell zsebletenniük azoknak a termelőknek, akik meg akarnak felelni, és mégsem őket segíti a rendszer, nagyon kevés a hitel, ugye válság van ráadásul, tehát Ilyen körülmények között, ilyen nehéz körülmények között egyes cégek ö, bedőlnek, hogyha nem kapnak segítséget. Valószínűleg több időre van szükség. Egyszerűen több időre van szükség. Szilvesztris úr, parancsolj! Signor Presidente, grazie. Signor Commissario... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy mennyire fontos ezt az irány elvet végrehajtani, ugyanis egy 1999-es erről van szó, nagyon komoly intézmény vagyunk, tehát senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy az egészségügyet hogyan lehet biztosítani, legyen szó emberekről vagy állatokról. De ugyanakkor a józan ész is át kell, el kell, hogy hassa a gondolkodásunkat. Mivel is szembesültünk? egy rendkívül eh, virulens válsággal. Számos gazda áldozatává vált ennek a válságnak. Most pedig új szabályokat kell neki alkalmazniuk, most büntessük is őket. Azáltal, hogy már január 1-től 2012-ben végre kell hajtani az új szabályokat. Ha ezt tennénk, akkor még többet igényelnénk tőlük, és még inkább szankcionálnánk őket is, illetve az Európai Uniót egy válság közepette. Márpedig így is rendkívül magas ötöte fel fejét a munkanélküliség. Számos olyan importtal szembesülünk, amelyek nem tesznek ellente a közösségi szabványoknak. Azt hiszem, nem szabad hibás útra térnünk. Biztosítanunk kell az átmenetet, a fokozatos átmenetet, ezt kérem a bizottságtól. Mindent tegyen meg ezért. Köszönöm szépen, Dott asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollega említette már, hogy a termelőket meg kell védeni, akik megfelelnek az irányelvnek. Nagyon sok pénzt költöttek ugyanis erre. Ez elengedhetetlen az Európai Bizottság kötelezettsége. Emellett úgy látom, hogy az Európai Bizottság nem látja be, és sok gazdával egyeztettem ezzel kapcsolatban, hogy vannak olyan termelők, akiknek nagyon nehéz pénzhez jutni ilyen nehéz gazdasági helyzetben, azért, hogy megfeleljenek az irányelvnek. Kaptam az biztostól egy levelet, mely szerint a további átalakítás nem biztos, hogy hasznos lenne, mert valószínűleg a fogyasztók nem igazán tudnak különbséget tenni ezen tojások között. Kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy ha, meg, ha megtiltanák a kereskedelmet e, e, az olyan harmadik országokból érkező tojásokkal, akkor hát mi lesz azokkal az, azokkal az mm, cégekkel, amelyek rá vannak utalva a harmadik országokból érkező tojásokra, amelyek sokkal alacsonyabb sztenderdeknek felelnek meg, mint az európaiak. Köszönöm szépen. Nincs kételjem a tekintetben, hogy alkalmazkodniuk kell a termelőnek az 1999-es irányelvhez de ugyanakkor átlátjuk azoknak a gondjait, akik már hatalmas beruházásokkal éltek az új ketecek felállítása céljából. Nem arról van szó, hogy most több időt kérelmezünk azoknak, akik késlekednek, de ezzel együtt több időt kell biztosítani mindenki számára, azért, hogy mindenki teljesíthesse a szabványokat, az előírásokat. Illegális termelésről esett szó, illetve a, a fogyasztóknak a védelméről. Szeretem ezeket a fogalmakat, de miért vagyunk ö, sokkal ö, ö, enyhébbek akkor, amikor az import tojást vizsgáljuk? Miért ö, nem tartatjuk be azokat a szabályokat, amelyek a tojásra általában vonatkoznak, legyenek azok importból származóak? Tudom, hogy nagyon különböző a helyzetek alakultak ki a tagállamokban, a mezőgazdaság területén, és tudom azt, hogy a mezőgazdák szembesülnek a legtöbb problémával jelenleg a jelenlegi jövedelmi szinteken, de megértést kérek. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalunk Rübig úr, a spontán felszólalók között. Köszönöm, elnök úr világos kell, hogy legyen, hogy az állatok egészsége, és ezzel összefüggésben az emberek egészsége a legfőbb prioritás, és a Tudományos Sztal Bizottságban a technológiai opció vizsgálat során megvizsgáltuk ezt a kérdést is, illetve a hosszú távú táplálkozási reformok esélyét. És a bizottságot, a biztosot fel szeretném szólítani, hogy a nyolcadik keretprogramban álljon ki amellett, hogy a kutatási programokat erősítsék az élelmiszerbiztonsági területen az emberek jobb egészsége érdekében. Ez legyen előírás, és hogy jövőben jobban tudjuk garantálni az európai polgárok számára, hogy lássák, tudják, hogy mit tesznek. Köszönöm szépen Rübig úrnak. McGuinness asszony kért ismét szót. Parancsoljon asszonyom! Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szerettem volna még hozzáfűzni. A tojás, ugye a héjon szereplő vagy nem szereplő jelzés az világos. A piacon tudni kell, hogy milyen ö, címkézési előírások érvényesülnek az egyes országokban. És ezzel kapcsolatban egyre több a fenntartásunk, mert egyre több olyan tojás van, ahol ez nem megbízható, és ö, ráadásul száraz és folyékony tojás alapú termékeket importálunk harmadik országokból, amelyeken viszont nem lehet szerepeltetni ezt az emblémát, a címkét. Mi van ezekkel? Fentartásom azzal kapcsolatban is felmerül, hogy párhuzamos termelés folyik, ugyanis a jelenlegi rendszerben vannak új és régi típusú ketrecek, és ez új szakadékokat okoz az új és régi termelők között. Ezekkel a témákkal mind foglalkoznia kellene a bizottságnak. Köszönjük szépen. Megginis asszony, kivene még valaki megszólalni esetleg ebben a témában? Ha nem, akkor visszaadom a szót Vasiliu biztos asszonynak, hogy reflektáljon az elhangzottakra és válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Világos, hogy nincs konszenzus közöttünk ebben a kérdésben, mármint, hogy a képviselő között sincs, mert egyesek amellett érvelnek, hogy ne legyen semmiféle derogáció, mások pedig kifejezetten követelik ezt saját hazájuk nevében. Tehát nyilván attól függ a dolog, hogy ki honnan származik, és az egyes országok hol tartanak az átállásban. A bizottságnak azonban van erre válasza, megismételném, hogy 2012. januárjától a hagyományos ketreceket le kell cserélni új alternatív modern ketrecekkel, vagyis a hagyományos ketrecekből származó tojótyúk, tojások nem forgalmazható 2012. január 1-től az Európai Unióban. Ez világos álláspont. Ugyanakkor a bizottság minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy támogassa azon tagállamokat, akik még nem vagy nehezen tudnak megfelelni az irányelvnek. Mit teszünk ennek érdekében? Ösztönözzük a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki nemzeti terveket közösen a termelőkkel, az átállás érdekében. Ezeket a nemzeti terveket bekérjük, és ezekben elvárjuk, hogy legyenek nemzeti szankciók is azokkal szemben, akik nem tartják be a szabályozást, az irányelvet. Másodszorban információ cserét ösztönzünk a tagállamok között, monitoring eljárást, kölcsönös monitoring eljárást a végrehajtás ellenőrzése érdekében. Látogatásokat teszünk, bizottsági szakemberek pontosabban a tagállamokban ellenőrzési céllal. És szakmai találkozókat szervezünk az érintettekkel. Január 19-én nagy ilyen egyeztetés lesz a tagállami szakértők és a bizottsági szakértők között, hogy felmérjük, hogy hol állunk, és megnézzük, hogy hol, mikor tudunk segíteni azon országoknak, akik még nem tudtak teljesen átállni. Vagy hát 2012. januárig nem fognak átállni. Ez tehát a hozzáállásunk a kérdéshez, és ha 2012. január 1 után még mindig lennének a piacon illegális tojások, akkor ezekkel szemben fel fogunk lépni, és ha kiderül, hogy tagállamok nem jó hiszűen nem felelnek meg a szabályoknak, akkor a bizottság kemény jogsértési eljárást fog indítani ezen országokkal szemben, hogy az EU jog érvényesüljön egységesen az EU-ban. Tehát jogsértési eljárások lesznek. Már most tanulmányozzuk ennek a jogi alapjait, illetve az intézkedések lehetséges körét. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok egyéb vélemény és részletkérdés elhangzott a tisztelt képviselők részéről, amire most nem válaszoltam, azokat is közvetítem Dali biztos úrnak, eh, és biztosak lettnek benne, hogy érdemben fogja őket majd elbírálni ő is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig akkor négy állásfoglalási indítványról kell majd szavaznunk. A mostani vitát berekeztem, és 12-kor folytatjuk szavazással a munkát. Köszönöm. Úgy rendi pont. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy nem igazán megengedett a bizottság felszólalása után felszólali képviselőnek. Nagyon elégedett vagyok a bizottság válaszával, de ugye az a végkövetkeztetés, mely szerint mi e, itt megosztottak vagyunk a parlamentben, ez nem indokolt. Kérem a biztos asszonyt, hogy nézze meg a, végső szav, a szavazás végső eredményét, és utána döntsön úgy, vagy mondja el azt, hogy meg vagyunk oszt, megosztottak vagyunk, vagy nem. Elnök, köszönöm szépen, biztos vagyok benne, mondja az elnök, hogy a biztos asszony ezt megteszi. A szavazásig felfüggesztem az ülést, 12 órakor találkozunk. Thank you. Tessék, ügyrendi kérdés? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ezt támogatnám, és azt kérem a biztos asszonytól, hogy hogy még egyszer gondolja ezt végig, vagy talán tegye meg ezt írásban még egyszer, válaszoljon azzal a kérdés, arra a kérdésre, hogy mi lesz azokkal a tojásokkal, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió eh, szabályainak, ezek nem kerülnek -e a piacra, milyen különböző jelzések lesznek a tojásokon, eh, vagy nem engedjük meg a tojásnak azt, eh, nem engedjük meg a termelőknek azt, hogy a tojáson bizonyos jelzéseket feltöntessenek. Elnök, e, a vitát már lezártuk, a vita végén, vagy a lezárása után mondta ön el ezt az álláspontját, már lezártuk a vitát, Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennél szeretnék köszönetet mondani. Kiváló az, hogy negyed óra, negyed óra áll rendelkezésünkre, mielőtt elkezdünk szavazni, és ezért nem lesz káosz a szavazás előtt és az utolsó vita lezárása után, illetve a kettő között. Köszönöm szépen a, azt, hogy ilyen jól szervezték meg a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ennek mindig így kellene lennie. Köszönöm.